Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket kiosztottuk. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Úgy látom, hogy nincs, akkor ezzel a jegyzőkönyvet. De jól látom, hogy valakinek van ellenvetése? Nem, nincs ellenvetés, úgyhogy ezzel a elfogadatnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A következő pont vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Az eljárási szabályzat 122-es cikke szerint. Gilad Sálit esete az első, és először a megfogalmazókat kérem, hogy szóljanak hozzá, Belder úr az első két percre. voorzitter köszönöm szépen tisztelt elnök úr reggel nyolc órakor a parlamentben megnéztem Gilad Shalit internet oldalát és egy dolog azonnal feltűnt 1355 nap, 2 óra, 12 perc és 37 másodperc telt el azóta, hogy Gilad Sálitot eh, elszakították eh, szüleitől, testvéreitől. Jeremiás könyvéből eh, volt egy idézet az interneten, és szólt az Úr, a gyermekek visszatérhetnek hazájukba. Ez az idézet szerepelt az internet oldalon. Sálét asszonynak üzenem, hogy reménykedjen, reménykedjen abban, hogy a fiát ki fogják szabadítani, és hazatérhet a fia az izraeli földre. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, ma már beszéltünk a soron, kívüli, soron kívüli ülésről, Gilát Sálét ügyéről, és már tegnap délben Noát Salitnak elmondhattam, hogy Gilát Salit kiszabadítása, ugyanúgy, mint neki, nekünk is rendkívül fontos. Azután a vita után és a mai állásfoglalási indítvány után, vagy állásfoglalási indítványjal szeretnénk jelzést küldeni, és megfelelő szimbolikus értéket akarunk ennek kölcsönözni ehhez nagyon fontos, hogy az EU e, külügyi főképviselője is kiálljon emellett. Kilát, Sálit ügye mindannyiunk ügye, és én bízom önökben, számítok önökre. A közel-keleten nem szabad kettős mércével mérni. Noam Sálit bízik a 126-os Zsoltárban, ennek az első versében, mely szerint látjuk, ahogy fiunk hazatér. Köszönöm szépen, részasszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, 19 éves volt Gilad Shadid, amikor a hamas egy csapásával elrabolták, nem Gáza jövezetben, hanem Izraelben most már négy éve, vagy majd, hogy nem négy éve egy pincében él. Senki sem látogathatja meg, nem keresheti fel az orvos, nem keresheti fel az ügyvéd, leveleket nem kaphat, és a Genfi egyezményt sem tartják be az ő esetében. Az egyetlen egy hib, ö, hiba, amelyet elkövet, az az, hogy a katonai szolgálat teljesítette, mint mindenki az országában. Többször is találkoztunk vele, és itt most a mai napon itt találkozunk fiatalokkal. itt, aki itt vannak, és akik akárcsak ő maga is nagyon szerette a sportot, a futballt, elvágták a világtól, elvágták most már négy éve a családjától. Én most nem politikáról szeretnék beszélni, elnök úr, hanem konfliktusról, illetve különböző egyezményekről, egyeztetésekről, a szabadságra bocsátásokról kapcsolatosan. Nem, miről van itt szó? Egészen másról, arról, hogy egy fiatal szeretne hazatérni, egy fiatal francia, egy fiatal európai. Éppen ezért a többi szerzőtársal együtt, Lili Ashtonhez szóltunk, Daniel az itt a Charles is, akik mind-mind hozzászólnak majd, illetve hozzászóltak az imet. Tehát azt kérjük, hogy Ashton asszony, aki szerdától Izraelben megy és a gázai vezetben, teljes súlyával, latba lépve mindent megtegyen azért, hogy szabadrábra helyezzék ezt a fiatal katonát. 500 e- millió európai ember képviselünk itt akkor, amikor így szólamlunk fel. Köszönöm szépen Rízasszonynak, most másfél percre, de rossz a úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr üdvözletem, a, üdvözlöm a pártokon túlmutató állásfoglalási javaslatot, a, e, Zsilát Sálit szabadon bocsátásáról. Egyetértek Zsilát e, édesapjával, aki azt kérte, hogy humanitárius e, esetként foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nem politikai kérdés ként. Soha ne felejtsük el, hogy hány család szenved, akár palesztin családok. A Genfi egyezményt tiszteletben kell tartani mind a két oldalon. Elfogadhatatlan az, hogy a háborús fogvatartottakra vonatkozó jogokat meg, megtagadják Zsilás és nem biztosítják számára az egészséges életet. Emellett 7200 palesztin fogoly fogvatartott él Izraelben, ő számukra is érvényesíteni kell azt, hogy a jogaikkal élhessenek. Nagyon sokan között, közöttük vannak gyerekek is, emellett a palesztin törvényhozó tanács egyes tagjait is fogva tartják. Teljesen világos az, hogy az nemzetközi joggal szembenéz ezen a törvényhozó tanács tagjának a fogvatartása. Kathy Ashton arra kérjük, hogy az izrael és palesztin hatóságokkal szemben jutassa kifejezésre kérésünket a palesztin gyermekek, a PLSZ tanács tagjainak, illetve Gilad családnak a szabadon bocsátását érje el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, de Rossza úrnak, megadom a szót Tanok úrnak egy percre. Elnök úr! Gilad Shalit őrmestert a Hamas dzsihádi, dzsihád fanatikusai tartják fogva, és a Genfi egyezményet nem tartják be. Izrael az én véleményem szerint őt fogvatartottnak tekinti, nem pedig háborús fogvatartottnak, de teljesen függetlenül attól, hogy milyen milyen módon tartják őt fogva, ez elfogadhatatlan, az, hogy a családját nem tájékoztatják arról, hogy hogy van ez a fiatalember. Egyetlen videót, videófelvételt láttunk róla, amely azt bizonyítja, hogy életben van. Hogyha a Hamas azt akarja, hogy őt vegyék, vegyék komolyan a nemzetközi jogban, akkor nekik is ennek megfelelően kell viselkedniük, és a jogot be kell tartaniuk. Én a Hamas terroristáival való tárgyalással kapcsolatban nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, hogyha a Hamasszal tárgyalni akarunk, akkor ezt csak az után tehetjük meg, miután szabadon bocsátották ezt a fiatal embert. Köszönöm szépen, kedves tenok kollega, Eszelje, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Általában, hogyha állásfoglalást fogadunk el itt ebben a házban, eh, akár eh, közel-kelettel kapcsolatban, nagyon nehéz megegyezni. Nem úgy, mint ebben az esetben, a kollégáknak köszönhetően, akik ezt lehetővé tették. Gilad Csalid ügye humanitárius ügy, és eh, ez aláhúzza azt, hogy már, mivel már négy évvel ezelőtt tart, ö, fogták el, azóta is fogva tartják. Ez minden humanitárius elvárást lábbal tipor, ezek között a Genfi Egyezményt is. A minimális elvárás az, hogy a vörös kereszt és Salit szüleik kapcsolatba léphessenek a fiatal, fiatal emberrel. Gilad Salit nem lehet a terrorista, terrorista szervezetek játékszere, azonnal el, szabadon kell engedni ezt. Az üzenetet kérjük Lady Estontól, hogy adja át, és vigye magával, hogyha ellátogat a közel-keletre. Köszönöm, Köszönöm szépen. Következik Hácsi Georgiú képviselő, két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a kollégákkal együtt részt vettem egy olyan megbeszélésen, ahol Gilad Shalit édesapja is jelen volt. Azt gondolom, hogy lehetetlen érzések nélkül tekinteni azt a tragédiát, amelyen keresztül megy ez a család. Gilad Shalit, izraeli katona, 2006. június 26-án ejtették túlszul, és a harmadik Genfi egyezmény értelmében ez jogellenes. Meg kell engedni neki, hogy kapcsolatot létesítsen a külvilággal, a Vöröskereszten is meg akarja látogatni, és a családjának is tudnia kell azt, hogy mi van vele, illetve meg kell engedni a családjának, hogy meglátogathassa őt. Reméljük, hogy Gilát Selidot eh, majd szabadul engedik. Nem szeretném eh, csökkenteni az eset súlyosságát, de politikai szempontból nem volna jó azt gondolni, hogy ezt az ügyet külön választva lehet látni a, a palesztinek helyzetétől, akiket Izraelben, börtönökben tartanak fogva. Gilad Sáliddal kapcsolatban nem megfelelő reményeket táplálunk, hogyha az említett szempontot nem veszük figyelembe. Reméljük, hogy őt szabadon engedik, de azt gondolom, hogy ha csak Gilad Salidra összpontosítunk, akkor ez nem megfelelő magatartás, és unilaterális módon nem lehet az ügyben előrelépni. A tény, hogy több tucat palesztrin gyermeket tartanak fogva Izraelben, és a börtönök helyzete eh, humanitárius kérdés. Természetesen ezt az ügyet nem lehet leválasztva tekinteni a humanitárius helyzettől. Ő egy gödörben él, de a gázai övezet tulajdonképpen egy nagy fekete lyuk. Félmillió palesztin, aki a gázai övezetben él, tulajdonképpen a kollektív büntetés áldozata. 7200 palesztin tartanak fogva izraeli börtönökben, 44 gyermeket közöttük, 6 év alattiakat, illetve 60 év feletti férfiakat. 1997 óta 75 ezer palesztint tartóztattak le. Mi követeljük Gilát Salit szabadon bocsátását, de naívak vagyunk, ha azt gondoljuk, hogy ezt sikerülhet elérni, anélkül, hogy a palesztini helyzet nélkül próbálnánk ezt megoldani. Palesztin az egyetlen olyan ország, akinek van egy külön minisztere a fogvatartottak ügyére nézve, és remélem nem sikerült minél hamarabb ki szedni a börtönből. Köszönöm szépen, mondja az elnök ki Köszönöm szépen, elnök úr. Az a állásfoglalási tervezet, amelyre foglalkozunk a mai napon, követi mindazon számos állásfoglalást, amelyet az Európai Parlament fogalmazott meg a közel kapcsolatosan emberi jogok témájában. 1355 napja van fogvatartva Gilad Shalit. A lehető leggyorsabban szabadlábra kellene bocsájtani. Nagyon reméljük, hogy ez bekövetkezik egy másik fiatal franciát 2005 március óta tartanak fogva tartva. Azok a kiskorúak, akik, akik Izraelben vannak, börtönben, a nemzetközi egyezmények és az emberjogi egyezménynek a be nem tartásával szabadlábra kell, hogy kerüljenek. Abdallah Baruhama Bilinből szintén szabadlábra kell, hogy kerüljön. A palesztin jogalkotási tanácsnak a beböltözöttjeit szintén szabad lábra kell tenni, így Maruán Párgutit is. Az emberi jogokat be kell tartani közelkereten. Az megoldásokat nem abból lehet majd kiolvasni, hogy túl licitálja az egyik fél a másikat, vagy olyan fajta gyilkosságok elkövetésével, mint amelyet elkövettek Dubájban a Hamasszal kapcsolatosan a lehető legnyomatékosabban követeljük Gilad Csalidnak a szabadon bocsátását. Köszönöm szépen. Most a frakció képviseletében először Bazeszkó kolléganőnek adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Másodszor fordul elő, az elmúlt két hétben, hogy Gilad Salit esetében én szót kérek. Közös erőfeszítéseink eredményeként születhetett meg a közös állásfoglalási indítvány. Galit Salit esete mutatja az Európai Unió érdeklődését a gázai övezetben a humanitárius helyzet eh, iránt. A Genfi konvenció értelmében nem lehetne őt eh, fogva tartani az izraeli eh, palesztin konfliktus miatt. Édesapja említette, hogy ő és családja politikai szempontból nem kapcsolódtak be a folyamatba. Ők nem szeretnének ilyen helyzetben lenni, nem lehet őket hibáztatni. Mi azt szeretnénk, hogyha két békés állam élhetne egymás mellett, biztonságban és békében. Három éve tárgyalunk már arról, hogy őt bocsássák szabadon, és ellentmondásos javaslatot kaptunk arra, hogy ezer palesztin menekültet bocsássanak szabadon az ő szabadra bocsátása ellenében. Köszönöm szépen, Szenalova kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Kilát Salid esete szimbólumává vált annak a frusztrációnak, ami a közelkeletet jellemzi, mind az embereket illetően, mind pedig a nemzetközi közösséget illetően. Gilad egy olyan ember, akinek a sorsát aggodalommal követtük, közel-keleten élők áldozatául estek ennek a konfliktusnak, szemet szemét fogad fogért jegyében. A nemzetközi törvényeket nem lehet azzal helyettesíteni, amire az emberek vágynak az emberi bánásmódra, próbáljunk meg eltávolodni a geopolitikai eh, szempontoktól, és próbáljuk meg átérezni azoknak a helyzetét, akik szenvednek. Miért nem akarják Gilad Selitot eh, szabadul engedni, illetve hát azokat sem, akiket eh, bíróság nem ítélt börtönre? Fontos a kompromisszumkészség és a kiállás ezért a kompromisszumért. Köszönöm szépen, a kolléganő, másfél percben Auken kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita, amit ma folytatunk, azt mutatja, hogy a névhez egy arcot is szeretnénk kötni. Nagyon fontos, hogy együttérzésről tegyünk tanúbizonyságot, és éppen ezért eh, Salit esetem a napi napirenden van. Nagyon fontos eh, mások helyzetébe is bele kell tudni helyezkedni, az ő életébe, a családja életébe, és mások is vannak, több ezren, akiket Izraelben börtönben fogva tartanak, a, mégpedig nem megfelelően a nemzetközi egyezményeknek. És ez számukra ugyanolyan szörnyű, mint Gilát Salit és családja számára. hogy mindent meg fogunk tenni, amit tőlünk telik, Erről sokat hallottunk itt a házban, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a problémát komolyan vegyék. Itt nem egyetlen névről van szó, hanem több ezer fogvatartott van, akik ennek a konfliktusnak az áldozatai. Nagyon fontos, hogy a konfliktus okait is lássuk, lássuk azt, hogy ezek a szenvedések hogyan alakultak ki. Most meg kell tudnunk érteni. Ha nem teszünk semmit, akkor nem csak a gázai övezet megszállása marad továbbra is így, hanem a két államos megoldás, amit szeretnénk, amit remélek, hogy mindenki szeretne, nem lesz megvalósítható. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy itt sikerült egy közös megoldást találni, és nagyon remélem, hogy Eston asszony is hozzá fog járulni ahhoz, hogy az Európai Unió nem csak mindig fizet, hanem tényleg történik és végre valami. Köszönöm szépen. Két és fél percben Bontás kollégának adom meg a szót. Elnök úr, 2006 június 6-án egy izraeli tisztetest Gilad Salitot elrabolták a gázai vezet közelében, és azóta a Hamásznak a fogja. Elvárta a Hamas a világtól, Gilácsalitól, míg a vörös keresem keresheti fel. A Salit ügy ismételten azt bizonyítja, hogy Izrael és Európa is ugyanabban a hajóban evezik. Ott van az iszlám szervezete, és felvette a harcot ez a szervezet Európával, illetve a világgal. Shalit neve rendkívül sokat számít Európában. Az iszlamista szervezetek számára az emberi élet nem számít semmit, vagy szinte nem számít semmit. Tény az, hogy több ezer palesztint tartanak fogva, tartva Izraelben, de ezeknek egy része terrorista gyilkos. Sáditot szabadjára kell engedni, de ugyanakkor a terroristákat, akiket Izrael tart fogva, nem szabad szabadlábra bocsájtani. Éppen ezért kell fellépni úgy, hogy visszavessük a terrorizmust. Nem lehet a terrorizmust támogatni, nem lehet semmiképpen sem össz, ösztönözni, és éppen ezért egy ilyen megközelítésben kell végig gondolni azt, hogy milyen fogolycsere történhessen. Persze az is előfordulhat, hogy a Hamas egyik tagja akár a mi országaink egyikéből származik. Mi történne, ha ez történne? A Gilad Shalit fogvatartásáért a Hamasnak kell megfizetni. Nem szabad, hogy itten megfelelő csere alap nélkül történjen a fogvatartottnak a adott esetben bekövetkező cseréje. a vízum tilalom, a beutazási tilalom Hamasnak a képviselő esetében normális is lett akár. Köszönöm szépen, Kelem úr a szó egy percre. Köszönöm szépen. Ezt a fiatal, fiatal embert majdnem 1400 napja tartják fogva. Ez teljes mértékben felrúg minden nemzetközi normát. Senki nem tud hozzáférni, megközelíteni őt, még a vörös keresztet sem engedik hozzá. Ezt az esetet csak is humán, humanitárius tragédiának lehet tekinteni. Nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy támogatást mutatott az Európai Parlament, és Salit édesapját is nagyon meleg szívvel fogadták tegnap a kollégák. Salit esetét nem lehet nem lehet kihasználni. Hamas érdekében áll, hogyha legitimitást akarnak elérni a béke folyamatban, hogy hozzájáruljanak a dolog megoldásához. Feltétel nélkül szabadon kell bocsátaniuk ezt a fiatalembert, Gilát Salitot, és tartózkodniuk kell a további emberrablásoktól. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kacmerek úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az állásfoglalás, amelyről ma beszélünk, ez nem politikai kérdés. Nem azért vagyunk itt, hogy a közelkeleti kérdést megoldjuk. Sokkal inkább egy ártatlan embernek a családjához való visszatérését akarjuk elérni. Nem tudom, hogy felismerték-e azt, hogy létezik egy olyan szervezet, amely családokat, családokat tömörít, olyan családokat, akiknek a rokonait, gyermekeit, akik a gyermekeiket elvesztették a konfliktusok során. És Gilad Salit esetéről azért is kell ma beszélnünk, hogy az ő családja ne kelljen, hogy ennek a szervezetnek, ennek a gyermeküket gyászoló családok szervezetének a tagjává válnia olyan lépésekre van szükség, amelyek amelyek szembe mennek a terrorizmussal. Minden olyan lépés, amely, amelyet a terrorizmus indokol, eleng, elfogadhatatlan, és ennek nem szabad, ezelőtt nem szabad fejet hajtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Brédeónak adok szót a spontán felszólalások keretében először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék eh, azokhoz csatlakozni a parlamentben, akik azt kérték, hogy azonnal engedjék el eh, Gilát Sálitot. És szeretném kifejezni részvétemet eh, a családjával. És vannak olyanok, akik felteszik a kérdést, miért van szükség állásfoglalásra, és miért most van szükség erre. Hát ők se felejtsék el, hogy lassan már négy éve lesz annak, hogy elrabolták, és brutális feltételek mellett fogva tartják ezt a fiatalembert a Genfi Egyezményt lábbal tiporva amely a háborús fogvatartottakra vonatkozik elfogadhatatlan ez az állapot. Minden egyes nappal csak egyre tovább szenved Gilad Shalit és a családja. Emellett Gilad Shalit európai állampolgár is, és a terrorizmus európai áldozata. Ma a terrorizmus áldozatainak napján el kell fogadni ezt az állásfoglalást, ez nagyon aktuális. Köszönöm, mondja az elnök. Préda a következő a hozzászóló Gomez asszony egy percre. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni Gyula Csalit családját, és szeretnék köszönetet mondani nekik is azért, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiúk szabadsa, szabadon fiúk, fiúk szabadon bocsátására sor kerüljön, és ezt teljes mértékben támogatjuk mi is. Azt gondoljuk, hogy a, mind az Izrael által fogvatartottakra, mind a palesztin által fogvatartottakra kell, hogy vonatkozzon a Genfi Egyezmény, és mindenkit, mindenkinek a szabadon bocsátását követeljük. Gilad Shalit és minden fiatal ember és fiatal asszony szabadon bocsátását követeljük. Csak így lehet elérni a békét ebben a régióban követeljük és bátorítjuk Eston asszonyt arra, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg Gilad Shalit és a többi akár palesztin fogvatartott elengedését érje el. Főleg a fiatalokra gondolok itt. Köszönöm szépen. Finden. Köszönöm szépen Gomez asszonynak. Egy percre Czárnecki úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gilát Selit esete esetének van egy személyes vonatkozása és Nagyon fiatal emberről van, is, van ugyanis szó, egy nagyon fiatal ember tragédiájáról, aki annyi idős, mint a fiam. És az ő családjának a tragédiájáról van szó, és ennek igen van politikai összefüggése is. Ez pedig a következő. Ezzel által felismerjük azt, hogy ez a fekete-fehér kép, amelyet gyakran tártak elénk. Ez az egy, egyoldalú mm, értékelése a szituációnak, ez a fekete-fehér ábrázolás, amely csak és kizárólag a palesztin áldozatokra koncentrál, nem igazán objektív. Ma ennek a fiatal embernek a szabadon bocsátását követeljük. Mégpedig egyértelműen és határozottan vállalják a felel, felelősséget az felelősök. Sajnos nincs már túl sok időnk, mondja az elnök, úgyhogy csak Korhola asszonynak tudok szót adni egy percre. Arvoisa puhemies, kuten tiedämme... Köszönöm szépen. Amint tudják, a mai állásfoglalási indítvány egy nagyon érzékeny kérdésről szól, és egy egészen világos emberjogi állásfoglalásról is szó van, nem pusztán egy politikai jellegű ügyről. Nagyon örülök annak, hogy meg tudtuk védeni ezt az ügyet, hiszen válságban van mind a két konfliktusban érintett fél, és az emberi jogokat tiszteletben kell tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korhol asszony végül pedig Elmondom azt, hogy hét állásfoglalás indítvány érkezett be, és a e, szavazásra közvetlenül a vita után kerül sor. Elnézést kérek, mondja az elnök, Potocsni biztosnak megadom a szót a vita végén. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! A túlszórály, izraeli katona, a Gilad Sharid ügye nagyon fontos az Európai Unió számára. Korábbi kollégám, kollégám Ferrero Weiner biztos asszony sürgette a hatóságokat arra, hogy bocsássák szabadon Gilad Sharidot 2006. júliusában két héttel túlszólejtése után. Számos alkalommal nem régiben az izraeli társulási tanács ülésén és a külügyi uh, tanácskozáson december 2009. decemberében az Európai Unió folyamatosan kérte a fogvatartókat, hogy haladéktalanul bocsássák szabadlábra Gilad Salitot. Az Európai Parlament közös állásfoglalás indítványa Gilad Salit szabadon bocsátását követeli. Ez teljes mértékben egyesül, e- e- egy összhangban van elképzeléseinkkel és a nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi emberjogi törvényekkel ellentétben tartják őt fogva. Sürgetjük a hatóságokat arra, hogy te, tegyenek eleget a kötelezettségeinek, illetve engedjék meg a Vöröskeresztnek, tegyék lehetővé számára azt, hogy meglátogassák Gilád Saritot. Minden erőfeszítést támogatunk ebben az irányba, és reméljük, hogy ezek hamarosan sikeresek lesznek. Én egyértelmű üzenetet fogok küldeni Kathy Ashtonnak, a főképviselőnek, és természetesen őszintén együttérzünk Girácsári családjával. Tudom, hogy az édesapja járt itt a parlamentben ezen a héten. És arról tájékoztattak engem, hogy ő ebben a pillanatban is itt ül velünk a teremben. Én szeretném őt biztosítani a felől, Szeretném őt biztosítani afelől, hogy gondolataink és fáradozásainkkal támogatni fogjuk őt, illetve gondolunk mindazokra, akik a hosszan tartó konfliktus miatt szenvednek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Potocsnik biztos úr, ezzel lezártuk a vitát. Még mindig hét állásolási indítvány van előttünk, amiről szavazni fogunk a vita után. A következő téma a mexikói helyzet és az erőszak